Elvtársaim, kezdjük el a frakcióülést. Kérdezlek benneteket, hogy kérje valaki a napi rendel kapcsolatban a szót. Nem. Akkor a napi rendet ilyen formájában elfogadottnak tekintjük. A jegyzőkönyv tervezetek rendelkezésetekre állnak. Rátérek az elnök közleményeire. Múlt pénteken a szociáldemokrata párt, az Európai Szociáldemokrata Párt Toulouse-ban kitűnő tanácskozást tartott, a francia testvérpárttal, és egy nagyszerű kezdeményezés volt ez. 1500 ember volt jelen. Martin Aubry, a PS első titkára nagyon nagy hatást keltő beszédet tartott, egy kivétellel minden ország képviseltette magát. Azaz minden párt és a csúcs jelöltjeik is képviseltették magukat. Jorgesz Papandreou, Alnérus Rasmussen és én tartottunk beszédet, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült eh, kampányító rendezvény volt. Azután az izlandi parlamenti választásokon a baloldal nyert, mégpedig eh, elsőprő többséggel nyerte meg a parlamenti helyek többségét, és mint az újságból biztos olvastátok, Izland az Európai Unióba beszeretne lépni. Én jó jelnek tartom ez, mert ez azt mutatja, hogy az az ország, melyet a neoliberális pénzügypolitika leginkább érintett, ebből arra következtetésre jutott, hogy az erős Európai Unió védelme alá szeretne besorolni. És ezt egy nagyon pozitív jelzésnek tartom, egy jelzésnek, amelyet fel is kell használnunk. Hogyha Írland, Írország igennel szavazik az Lisszaboni szerződésre, is, Írország be akar lépni, akkor a választási harcban azt mondhatjuk, hogy látjátok, azok az országok, amelyek a legnagyobb kárt szenvedték el a válságtól, milyen következményeket vannak le ebből. Jól fel lehet ezt használni a kampányban, mondván, hogy a belépési szándék azt mutatja, hogy milyen stabilan tekintenek az EU-ra azon országokban, amelyekben nagy nehézségek jelentek meg. Ennek persze előfeltétele a Lisszaboni szerződés ratifikációja, de nagyjából bizakodó vagyok, hogy mind a csehszenátusban, mind az ír népszavazás során ezt sikerre visszük majd. Ekvádorban Rafael Korea választották meg újonnan államfőnek, ő is a szocialista politikus. A frakcióban gyakran bírálták azt, hogy az emberi jogi vitának nincsen nyomon követő vitája, Alózia szakalas vetette ezt fel a múlt ülésünkön, és ezért az afganisztáni nők jogáról szóló ö, állásfoglalásról szólnék. Tudjátok, hogy egy törvényt fogadtak el Afganisztánban, amely a nők szexuális készenlétét, készen állását a házasságban szabályozta, és az egész világon felháborodást váltott ki teljes joggal. Karzai elnök pedig ma, azaz tegnap közölte, hogy az igazságügyi minisztériuma az, a törvénytervezetet visszavonja. Azaz tehát ebben az esetben a mi erőfeszítéseink is konkrét eredményre vezettek. Ezek lettek volna a közlendőim, a közleményeim. Nem tudom, mi kérje valaki a szót. Nem. Dann komme ich zum nächsten Tagesordnungspunkt, den sollte jetzt eigentlich der Kollege Svoboda. Äh, Svoboda kollega kapja meg a szót, de nincs itt. Ilyeténképpen először a Napoletán a jelentésről és az emberi joga kérdésekről beszélnénk. Pasqualina, tessék. Grazie, questa mattina. Köszönöm szépen, Mártin. Ma délelőtt az egész horizontális munkacsoport foglalkozott a sürgős javaslatokkal. Egy hangúság volt, az összes elvtárs egyetértett, hogy három kérdést javaslunk. A Fiji szigeteki helyzet, gyakorlatilag államcsíny történt. Ugyanis a minisz... tehát a, hadsereg főparancsnokát nevezték ki miniszterelnöknek, aki gyakorlatilag felfüggesztette a szabadságjogokat. Nagyon bonyolult, feszült a helyzet, aggasztó, az újságírókat kiutasították, és Glenis azt kérte Pöteringtől, hogy tegyen nyilatkozatot a legutóbbi ülésen de ugye az olasz földrengések közben bekövetkeztek, úgyhogy teljesen érthető, hogy az elnök inkább arról akart beszélni. Fontos sürgős kérdés ez tehát. A második sürgős kérdés Madagaszkár, az állam csínye és következményei. Ez a fiatalember, aki erővel ragadta magához a hatalmat, nyilvánvalóan a hadsereg támogatásával, és kinyilvánította, hogy elnökválasztásokat kíván tartani de csak 2010-ben alkotmányos változtatással, ami lehetővé teszi számára, hogy ő is induljon. Pillanatnyilag az alkotmány nem teszi lehetővé egy ennyire fiatal embernek, hogy jelöltesse magát. Az utolsó kérdés pedig Burundi. Ugye ezen a héten olyan törvényt fogadtak el, amely a homoszexualitás bűncselekménynek minősíti. Tehát ezek a javaslatok a sürgősségi kérdésekre a következő ülésre. Köszönöm Paszkalinek, kikért még szót ebben a témában. Úgy tűnik, hogy senki. Akkor azt javaslom, hogy a következőképpen járjunk el, amennyiben egyetértetek. Ha nincsen ellenvetés, akkor Alejandro Szerkász jelentését vehetnénk előre a munkaidő irányelvről. Alejandro beszámolhatna arról, hogy mi történt a tegnapi egyeztetésen. És amire, amire befejezzük ezt a pontot, Hannes és minden bizonyja megérkezik. Alejandro parancsolj. Ok. <clears throat> Gracias, Martin. Köszönöm, Martin. Szeretném jelezni neked és a kollégáknak, elvtársaknak, hogy tegnap este, ez volt az utolsó nap, került sor a parlament és a tanács közötti egyeztető ülésre a munkaidő irányelvről. És hajnali két órakor azzal rekesztettük be az ülést, hogy megállapítottuk, hogy a két intézmény nem tud megállapodni. Ugyanis a legutolsó javaslata a az Európai Bizottságnak semmi érdemi elmozdulást nem jelentett abban a három fejezetben, amely számunkra eh, a piros vonalat eh, jelezte. Ugye itt az orvosok pihenőideje, készenléti ideje, illetve az opting out záradék szerepel. Igazából csak kozmetikázást javasoltak, más eh, megnevezést ugyanannak a koncepciónak, ugyanannak a fogalomnak, pedig igazából a nagy probléma az opting out-tal van, és semmiképpen nem tudtuk elérni, hogy kimondják, hogy egy napon az Európai Uniónak egységes munkaidő korlátai lesznek. Úgyhogy ezek az erőfeszítések nem tettek lehetővé megállapodás, ez sajnálatos. De mm, olyan a helyzet, amelyel érdemes azért még foglalkozni, és elmondanám, hogy milyen szempontból az állampolgárokat, a munkavállalókat, az európai orvosokat nagyon is érinti ez a szabályozás, és ők nagyon örülnek, hogy a parlament nem ment bele rossz megállapodásba. A szakszervezeti konfederáció ezt mondja, nagyon fontos, hogy a szociális Európát megőrizze a parlament. Az opting-out záradék nem léphet mindenhol Európában működésbe, nem lesznek hosszú munkanapok, mindenképpen kérik, hogy folytassuk a harcot európai és nemzeti szinten is, küzdjünk tovább, és úgy ítélik meg, hogy ez egy kulcsfontosságú irányelv. Megkaptuk az első reagálásokat, az Európai Orvosok Állandó Bizottságának főtitkárságától is, akik egy feljegyzésben köszönetet mondanak a szocialisták erőfeszítéseért, és elmondják, hogy örülnek neki, hogy ellen tudtunk állni egy kísértésnek, ami mindig fennáll annak, hogy végül is belemenjünk egy megállapodásba. Elégedettek, hogy nem voltunk erre hajlandóak, nem voltunk hajlandóak az orvosok készenlét és pihenő idejét rondó szabályozást elfogadni. Németországból is kaptunk gratulációkat. Szóval a rossz megállapodásba nem mentünk bele, és nem rontottuk le a szociális Európát. Így az Európai Parlament imidzsére is figyeztünk, az európai integrációt tovább visszük, a parlament nemet mondott a tanácsnak, az első eset, hogy nemet, nemet és nemet mondunk, nem tudtuk elfogadni, hogy a jövőben ilyen hosszú munkanapok alakuljanak ki a munkaegészségre ártalmas módon, és hogy lehetetlenné váljék a család és a szakmai élet összeegyeztetése és a szociális dömping kialakuljon. Az az nem, hogy nagyon nagy elégedettségemre szolgál, hogy a tárgyalás utolsó nagyon bonyolult szakaszában sok országból érkezett, különböző prioritásokkal érkezett szocialista kollégák teljes szolidaritást valósítottak meg. Köszönöm azoknak, akik a legnagyobb áldozatot hozták. Nyilván egyes országok sokkal kevésbé érintettek, mint mások. A rossz megállapodás megosztott volna bennünket, de most nem vagyunk megosztottak, mert egységesen léptünk fel. Kedves barátom, üdvözöllek, te voltál az egyik hősnő tegnap este a szocialista frakció ragaszkodott a meggyőződéséhez. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon átpolitizált dosszié. Nem egyszerűen jogi vitáról van szó, hanem politikai vitáról. És a parlamentnek nagyobb erőt adtunk így, az orvosok, a munkavállalók irányában nagyobb hitelt most már van referenciapontja azoknak, akik a szociális Európát akarják védeni. Defenzívek voltunk eddig, de most végre offenzívek lettünk. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Köszönöm, Andró. Van-e még valami kiegészíteni valód? Nekem az a gondom, hogy ezt nem láttam a napi renden. Ilyen módon nagyon nehezen tudnám kiegészíteni, amit Alejandro mondott, mert nem hallottam, amit mondott. De egy-két mondatot mondanék, talán megismétlem, amit Alejandro mondott. Úgy gondolom, hogy mindenre kísérletet tettünk, próbáltunk jó megoldást találni. Hogyha most a tanács vagy a bizottság azt állítja, hogy a parlament nem mozdult el, akkor ez egész egyszerűen hazugság. Pont fordít, fordítva állt a dolog, hiszen a tanács nem volt hajlandó elmozdulni a korábbi álláspontjáról. Azt gondolom, hogy Alejandro ezt mondhatta. Jobb, hogy ez a helyzet jött létre, mint egy rossz kompromisszum, ez teljesen világos. És úgy gondolom, hogy ezzel az elkövetkező hetekben is kihangsúlyozhatjuk, hogy az Európai Parlament az emberek érdekében lépett fel, egy rossz törvényt akadályozott meg, és a következő ciklusban az lesz a feladat, hogy megfelelő törvényt fogadjunk el, és úgy gondolom, hogy ezzel igenis jól lehet érvelni. Kitűnően együttműködtünk a tárgyalócsoportban is, és a delegációban is jól zajlott a dolog, úgyhogy kitűnő munkát végeztünk. Herzlichen Dank, Ich habe jetzt als... Köszönöm szépen. Harald Ertl kér és Köszönöm szépen Alejandrónak. Valóban a legnehezebbet meg tudtuk, kikütöttük küszöbölni, és egy rossz szabályozást el tudtunk kerülni, hogy ez mennyire eladható az európai parlamenti választásokon, ez egy más kérdés, hiszem azt is kommunikálnunk kell végezetül, bárhogy akarjuk ezt beállítani, hogy európai szociáldemokrata kormányok is megakadályoztak bármilyen oknál is a jobb munkaidő szabályozást, és ilyen módon a tanácsban megakadályozták az el- előrelépést. Nagyon nehéz persze erről szólni, hiszen az európai szakszervezeti mozgalom és az európai szakszervezetek egy eh, speciális dossziéban egy eredményt akartak tőlünk kapni, és ez meghatározó volt. A kérdés, hogy ezzel a helyzettel hogyan bánunk, hogyan dolgozzuk föl, komplex. Én, mint osztrák képviselő úgy gondoltam, hogy az osztrák álláspontot az új osztrák szociális miniszterrel fordítsa meg a vélekedést. Hiszen Gusenbauer és Bartenstein alatt az osztrák kormány még más véleményen volt, ugyanazon a véleményen, mint a Labour kormány, vagy mint a német szociális miniszter. Nagyon is kívánatos volna, hogyha megváltozna a helyzet. Otthon persze azt mondhatom, hogy a mi miniszterünk egy szociális Európáért eh, szállt síkra, de egész addig, amíg csak a soft law területén dolgozunk, addig igazából nem szabad túl hangosnak lennünk, nem beszélhetünk szociális Európáért. És hogy ezt a helyzetet hogyan kommunikáljuk otthon, hát ezt nem igazán tudom. És az Németországban nem lesz nem könnyű, hogy így mondjam. De ez a kérdés, amely nyitva áll. Köszönöm szépen, Harald. Ich will mich erstmal herzlich bedanken bei Először is meg szeretném köszönni szerkesz kollégának és a többieknek, akik részt vettek a tárgyalási delegációban. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly munkát végeztek, és nagyon nagy elismerő szót érdemelnek. Mechtelre eh, is vonatkozik, ezek nagyon komolyan bonyolította a tárgyalásokat, vonatkozik ez Alejandróra, aki keményen képviselte véleményünket, tehát elismerést érdemel az egész delegációnk. Másrészt azért azt szeretném mondani, hogy Haraldnak, Harald joggal utal egy problémára, amelyel szembenézünk. Egyszerűen látni kell, hogy a szociáldemokrata család megosztott. Egy kormányzati rész és a nem kormányban ülők közötti rész között. Nem először tapasztaljuk ezt meg. Amióta én a parlament tagja vagyok, azóta ez így van. Egy párt, amely kormányzati felelősséget vállal, teljesen másként közelít meg gondolatokat, mint egy ellenzéki párt. Hát ezt el kell fogadnunk, ilyen az élet. Egyéb iránt a kollégáknak is ezt el kell fogadniuk, akik részint a nemzeti kormányuk nyomása és a nemzeti pártjaik nyomása alatt állnak. Vannak olyan kollégák, akiknek a pártja az ellenzékben van, és akik persze szívesen elfogadnának kompromisszumot, de ezt nem tehetik meg, mert különben otthon öm, van, kerülnek bajba. Tehát a választási kampányban azt kell elkerülnünk, hogy kiderüljön, illetve hogy az a benyomás alakuljon hogy megosztott a párt, egy olyan párt, amely különböző üzeneteket bocsát ki, ezt nem választják meg. Ezért Harald bevezető megfogalmazásot tetszett a legjobban, mégpedig, hogy egy rossz joganyagot hárítottunk el. Azt tanácsolnám, hogy erre koncentráljunk. Mondjuk azt, hogy az Európai Parlament szocialista frakciója egy rossz szabályozást küszöbölt ki. Hogy ezt most országonként variálni kell ezt az üzenetet, árnyalni kell, ebben igazad van, de a kommunikációban mégiscsak azt tanácsolnám, hogy azt mondjuk, hogy egy rossz szabályozást hárítottunk el és folytatjuk a tárgyalást, meg kell nézni, hogy a munkaidő irányelvel. Ugyan lépünk tovább, még nem ért véget ez a munka, de minden esetre mi világosá tettük, és Harald, ezt neked akarom mondani, hogy az Európai Parlament álláspontja, hiszen ugye 580 szavazattal fogadtuk ezt el, e, ebben az 580 szavazatban sok konzervatív szavazat is rejlik, tehát az Európai Parlament eh, széles eh, többsége áll az Európai Tanácsban képviselt, illetve a tanácsban képviselt kormányok többségével véleményével szemben. Nem annyira pártpolitikai, mint inkább intézményi kérdésről van szó. Vannak szociáldemokrata és konzervatív képviselők az egyik oldalon, és szociáldemokrata és konzervatív kormányok a másik oldalon. Úgy gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha azt mondjuk, hogy amíg a feltételek nem jobbak, amíg az egyik munkás mozgalmat a másik ellen ki lehet játszani, addig ezt a szabályozást nem fogadjuk el. Köszönöm szépen. Időközben megjött Hannes,